Då så, välkomna. Welcome everybody. Jag vill, jag vill... Üdvözlök mindenkit. Megnyitom a lést. Szeretném köszönteni a tolmácsokat és mindenkit a nyári szünet után. A koordinátorok ülése már lezajlott. A második napi rendi pont a napi rend elfogadása. Nem módosítottuk a napi rendet, tehát elfogadottnak nyilvánítom. Harmadik napi rendi pont az elnök közleményei. Szeretnék egy új tagot üdvözölni, egy spanyol kollégát a zöldek frakciójával. Üdvözöljük itt A következő ülésünk Strasbourgban lesz. 21-én hétfőn. Nem, mondja az elnök, nem az egyik ülésünk Strasbourgban lesz. 21-én délután 7 órakor Strasbourgban csak szerettem volna ezt ismertetni. Ez egy októberi ülés, de még előtte elég sok ülésünk lesz szeptemberben is. Ezen kívül a koordinátorok ajánlásait illetően a július 10-i ajánlásokat mindenki megkapta, ha nincs ellenvetés, akkor ezt a jegyzőkönyvet elfogadottnak nyilvánítom. Aztán november 21-22-ről 2011-es éve, 2012. február 9 2012. február 27-28-ra és 2012. március 21-e ülésről is vannak jegyzőkönyveink. Ha nincs ellenvetés, ezeket is elfogadnak nyilvánítom. Most pedig szavazunk, és angolra váltok. Az első szavazás Európa újraiparosítása, a versenyképesség és a fenntarthatóság előmozdítása. Papadopulú asszony szeretne hozzászól? Nem? Rendben. Akkor szavazunk. Szeretném bejelenteni, hogy van két olyan tagunk, és közéjük tartozom én is, akik otthon hagyták a szavazó cédulájukat, úgyhogy szeretem volna bejelenteni ezt. Egyes módosító. Nem, elnézést. Igen. Én is otthon felejtettem a szavazókártyámat, mondja Vertman asszony. Hát, mondja az elnök nyilván nyári szünet után. Módosítók közül egyes, mellette. Kérem, emeljék fel a kezüket ellene tartózkodás. Elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást az első módosítóról. And the vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettes módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, négyes mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk, ötös mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk, hatos mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk, hetes mellett, ellen tartózkodás elektronikus, a hetes módosítóra megnyitom. And the vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. Nyolcas mellett ellen. Tartózkodás elfogadtuk Kilences mellett ellen. Tartózkodás elfogadtuk Tízes mellett ellen tartózkodás elfogadtuk 11-es mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. Akkor áttérhetünk a 14-es módosítóra. Mellette, 14-es mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. 13-15-ös okafogyottá vált, 16-os mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk. 17-es mellett ellen tartózkodás. Jó, még egyszer. 17-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 18-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 19-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 20-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 21-es első része mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 22-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 24-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Most pedig szavazzunk a teljes véleménytervezetről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És egyértelmű, hogy elfogadtuk. Köszönjük szépen a jelentéstevőnek. We then go to... Most pedig a hetes napi rendi pont a Sahel régiónak az emberi jogi helyzete. Egyes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 11-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 13-as, ez részenkénti szavazás három részben, első rész mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, második rész mellett, ellen, tartózkodás elektronikus, a második részre, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Harmadik rész mellett. Ellen tartózkodás elfogadtuk. 14-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 15-öset visszavonták 16-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 17-es mellett ellen tartózkodás elektronikus szavazás a 17-esre. Megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk egy plusz szavazattal. 18-as okafoz, jóttá válik 19-es mellett. Ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 20-as részenkénti szavazás, első rész mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 21-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 22-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 23-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 24-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, kettes kompromisszum mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk, 27-es mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. 30-as részenkénti szavazás két részben, első rész mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellett, ellen, elfogadtuk, 31-es mellett Elem. tartózkodás elfogadtuk. 32-es mellett Elem. tartózkodás elfogadtuk. 33-as mellett Elem. tartózkodás elfogadtuk. 34-es mellett Elem. tartózkodás elfogadtuk. 3-as kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 38 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 39-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 40-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 41-es mellett ellen tartózkodás Elektronikus szavazás a 41-esre. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 42-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 43-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 44 részenkénti szavazás kettő részben, első rész mellett ellen, tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellett, <clears throat> ellen, tartózkodás elfogadtuk. 45-ös mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. 46-os mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. 47-es mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. Egyes módosító mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk, kettes mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, hármas mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, négyes mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, ötös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, hatos mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. A teljes jelentésről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig 8-as napi rendi pont az Európai Unió 2014-es általános költségvetése. Tudom, hogy nincs itt a jelentéstevő. Van itt valaki, aki helyette szeretne szólni a nevében? Nincs? Akkor. Hat kettő négy nulla mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 6201 mellett ellen elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 6203 mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 6219 mellett ellen tartózkodás. Elektronikus szavazás a 6219-ről, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hat kettő tizennyolc mellett ellen tartózkodás. Elfogadtuk. 62-42 mellett ellen tartózkodás. Elfogadtuk. 62-43 mellett ellen tartózkodás. Elfogadtuk. 62-17 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Elektronikus szavazás a 6217-esre megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 6206 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 6244 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 62-52 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 62-23 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 62-09 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 62-10 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 62-24 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromissz, kettes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Hatvankettő huszonkettő mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 62-21 mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. 62.31 és 62.12 12 okafogyottá vált, 62.13 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 62.15 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 62.16 62-35 mellett ellen, tartózkodás elfogadtuk, 62-50 mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk, 62-51 mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk, then we have the last, that, that's the oral amendment. És a szóbeli módosítót is megszavazzuk. Van-e ellenvetés, hogy megszavaztassuk? Ez a 6253-as szóbeli. Akkor szavazhatunk, igen. Akkor erről szavazunk mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. És nem kell szavaznunk a teljes listáról, úgyhogy ennyi lett volna a költségvetés. Köszönöm szépen! Okej, okay, då går jag tillbaks Now we now go back to Swedish. Do, I... Most pedig svédre váltok. Ennyi lett van a szavazás ma. Most pedig a 9-es napi rendi pontra térünk el. A fogyatékkal élő nőkről Vertman asszony a szó. Many thanks for giving me the floor. Um, I... Köszönöm, hogy megkaptam a szót. 196 módosításunk van, és szerintem mindegyik kollégám, vagyis köszönöm mindegyik kollégámnak a kezdeményezést, a munkát, rengeteget dolgoztak vele. Most próbálunk kompromisszumos módosításokat találni, és ez a munka folyik, remélem, hogy jó kompromisszumok születnek. A módosítások hasznosak voltak, némelyik meglehetősen hosszúra sikerült, de azért vannak kivételek, viszont vannak ismétlések is, ami a gondolatokat, kötelezettségvállalásokat illeti de elmondhatom, hogy mindent megteszünk azért, hogy jó kompromisszumokat találjunk, és az árnyékjelentéstevőket időben fogom értesíteni ezekről az, abból a célból is, hogy megszerezem hozzájárulásukat. Azt is el kell mondjam, hogy van egy módosítás, az egyes számú, hogyha ez a módosítás, és itt mindenkit figyelmeztetni szeretnék, hogyha ezt elfogadjuk, ezt a módosítást, akkor mindent elhalasztunk, mert akkor ismét egy új jelentésre lesz szükség, új címmel, és nem tudom, hogy akkor ez a jelentés mikor kerülhet a plenáris elé. Ez nem is tudom, hogy csak egy önmagában való cél az elhalasztás érdekében történik. A másik pedig, amit szeretnék elmondani, hogy nagyon fontos ez a jelentés, és olyan sok kollega fektetett erőfeszítéseket a munkába, a módosítások elkészítésével is, úgyhogy nem kellene ezt tovább halogatni. Ezt figyelmeztetésnek szántam mindenki számára várom a további megjegyzéseket. Köszönöm. Papadopul asszony. Köszönöm. Én a szocialista frakció árnyék jelentéstevője vagyok. Gratulálok a jelentéstevőnek, mert a jelentésben nagyon sok téma szerepel, kapcsolatok, az, az anyasság, azután egyéb különböző megkülönböztetések a fogyatékkal élő nőkkel szemben, olyan megkülönböztetések, amelyek a fogyatékossággal is kapcsolatosak. A 196 módosítás célja, hogy javítsuk a jelentést, és mindannyian ugyanabba az irányba kívánunk haladni, vagyis hogyan segíthetjük ezeket a nőket abban, hogy normális életet éljenek, és megvalósítsák önmagukat, állampolgári jogaikkal élhessenek, és értékesek legyenek a társam számára. Támogatom Angelika Verkman megjegyzéseit, vagyis azt a figyelmeztetését, hogy ha megváltoztatjuk a címet, akkor ez veszélyes, mert elhallasztjuk a munkát, pedig nagyon sokat dolgoztunk ezen az összes frakció azért, hogy jó jelentés szülessen, és az lesz a legjobb, ha minél hamarabb megszavazzuk a jelentést. Köszönöm. Frega asszony. Fregát asszony, bocsánat. Köszönöm szépen. Én árnyék jelentéstevő vagyok, mégpedig a néppárti frakció részéről. Gratulálok az előadónak, igen, hasznos ez a jelentős és fontos hozzájárulás. A módosításaink a néppárt részéről, nevezetesen 45 módosítás, azt a célt szolgálja, hogy erősítsük és elmélyítsük a fogyatékkal élő nőkkel kapcsolatos kérdéseket, például az akadálymentesítés hez való jogot, erről már a bizottságban beszéltünk, ezt a jogot az évvégéig el kell fogadni. Arról van szó, hogy ezt a kérdést nem csak a nők esetében, a fogyatékkal élő nők esetében fogadjuk el, és nem csak a, az akadálymentesítésről van itt szó, hanem minden egyéb jogról, vagyis teljes hozzáférést szeretnénk, nem csak építészeti szempontból, hanem a mindennapi életben, hiszen a nőknek erre szükségük van, például oktatás, egészségügy, a befogadó jellegű oktatás, vagyis a társadalom minden terén elvárjuk a hozzáférés biztosítását. A másik, elfogadtunk egy irányelvet a digitális korszakról, hiszen digitális korban élünk, és ennek a digitális kornak a tartalma is hozzáférhető kell, hogy legyen. Nem csak a digitális tartalomról van szó, hanem az internethez való hozzáférésről, azért, hogy a világhálót úgy alakítsuk át, hogy azok, akik pszichikai nehézségekkel vagy látási fogyatékossággal attól szenvednek, vagy a down könnyebben hozzáférhessenek az internet tartalomhoz. Voltak módosítások, amelyek az egészségügyel kapcsolatosak, vagyis tájékoztatás, oktatás, élet hosszígtartó oktatásra van szükség egészségügyi kérdésekben is. Valamint van egy olyan rész is, amely arról szól, hogy a fogyatékkal élő nőt ne kezeljék például ne akarják kényszeríteni arra, hogy fogamzás gátlással éljen, hogyha ezt nem kívánja. Az is világos, hogyha el akarjuk élni azt a célt, amelyet a 2020-as stratégia keretében tűztünk ki, vagyis integráció a munkaerő piacra, akkor ebben az esetben a munkaerőpiacra a fogyatékkal élő nőket is be kell vennünk. Ott van az ENSZ egyezmény, vagyis racionálisan kell igazítani a munkahelyeket a fogyatékkal élő személyek igényeihez, de nagyon sok munkáltató nem akar felvenni fogyatékkal élőt ezekre a posztokra, és ez diszkrimináció. Éppen ezért mutatókra van szükség. Ebben a módosításban azt kérjük, hogy a tagállamok mutatókat vezessenek be a fogyatékkal élő nők számára minden lehetséges területen azért, hogy az Unióban megismerjük a helyzetet a munkaerőpiacon és más ágazatokban is, vagyis megtudjuk azt, hogy milyen a fogyatékkal élő nők helyzete az európai piacon és a nemzeti piacokon is. A tagállamoknak szükségük van statisztikákra, adatokra, jelezve a nemeket is, és a fogyatékosság kérdését is. Azután itt van az erőszak kérdése úgy érezzük, hogy a nemekkel kapcsolatos erőszak különösen érinti a fogyatékkal élő nőket, hiszen ezt a fajta erőszakot is meg akarjuk szüntetni. Köszönöm. Szüber asszony. Köszönöm. Mi is egészében véve elégedettek vagyunk az előadó javaslataival és a nekünk beterjesztett szöveggel. Néhány módosítást javasoltunk, ezek célja alapvetően az, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fogyatékkal élő nők milyen megkülönböztetésnek vannak kitéve és pontosabban szólva erőszak tárgyai is, mert nők, fogyatékkal élő nők, és főként azért, mert olyan államokban élnek, amelyek kevesebbet fektetnek be a fogyatékkal élő nők érdekében. Van ilyen jellegű diszkrimináció az EU-n belül, és a fogyatékkal élő nők nem mindannyian vannak ugyanabban vagy hasonló helyzetben, és nem egyformán tudják a képességeiket kibontakoztatni. Ez attól függ, hogy milyen társadalmi rétegből származnak, és családjuk milyen szociális helyzetben van. Éppen ezért a közszolgáltatásokba kell befektetnünk. Most nem kívánom itt megismételni az összes módosítást, de ott van a közegészségügy, azután a reproduktív egészség kérdése a fogyatékkal élő nők esetében. Ehhez szakosodott orvosokra van szükség. Azon kívül orvosi segítség, jelenlét, a szüléskor, anyassági segély, segítség, vagy segítség a gyermekgondozásban számukra, és felhívjuk a figyelmet azokra a nőkre is, akik szellemi fogyatékosak. A szigorítási megtakarítást célzó intézkedések folyamányaként csökkentik a közberuházásokat, és ma a fogyatékkal élő nők igen nagy szegénységben élnek, hiszen csökken a szociális segítség, a szakmai képzés és a különböző az állami szektorban lehetséges meglévő munkahelyek megnyitása előttük, hiszen ez a szektor alkalmazza őket főként. És ez azt jelenti, hogy kisebb számban alkalmaznak fogyatékkal élő nőket. De a szakosodott szakemberek száma is csökken, az ő képzésük is csökken, olyanoké, akik segítenék a fogyatékkal élő nőket abban, hogy munkát találjanak például. Ezt a trendet meg akarjuk fordítani, hiszen a befogadás a cél, ezen van a hangsúly. Nem szabad, hogy a jövőt kizárólag a szociális kirekesztés jellemezze. Fontos kérdés eh, az is, hogy hogyan erősítsük ezen személyek készségeit, képességeit azért, hogy mindegyik személy hozzáadott értéket adjon az élet valamelyik terén, a munkas munkája során, de emellett a családokat is segíteni kell. A fogyatékkal élők, ha a családjukkal maradhatnak és ott élhetnek, ott is a potenciáljukat kell, hogy erősítsék. Inkább családban maradjanak, és ne intézményekbe kerüljenek, hiszen az sokkal költségesebb felhívnám a figyelmüket egy másik kérdésre. Számadatokat is beszereztünk erre vonatkozóan. Vagyis úgy látjuk, hogy mivel ezek a nők egyre inkább elszegényednek, fokozottabban kivannak téve a szexuális kizsákmányolásnak, és ezzel mindenképpen harcolni kell. Yeah, okay, do I... Köszönöm szépen. A DG Jazz képviselőjének szeretném megadni a szót, parancsoljon, hölgyem. Thank you very much. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, illetve azoknak is, akik módosító indítványokat nyújtottak be. Mi is elmondtuk már, hogy a diszkrimináció ellenes harc nagyon fontos a fogyatékossággal élők stratégiájának szempontjából a 2010-2020-as időszakban tehát a nők és férfiak közötti esélyegyelőség minden egyes stratégiának fontos része, és ezen belül pedig a fogyatékossággal is foglalkozunk az európai stratégiákon belül, tehát egymás mellett kezeljük a fogyatékossággal élők kérdését és a nők és férfiak közötti esélyegyelőséget és minden egyes kérdésben a másik aspektust is figyelembe kell venni. Ami a nemeket illeti, a bizottság jelentésében is helyet kapott ez a megközelítés a fogyatékossággal élőkre vonatkozó stratégia kapcsán, amelyet majd valamikor az év végén fogunk nyilvánosságra hozni. A fogyatékossággal élő nőket ért erőszak tekintetében specifikus eljárásokat javasolunk, úgy gondoljuk, hogy a 2013 márciusában elindított kezdeményezést javítani kell. Ez egy figyelemfelhívó kampány volt a fogyatékkal élő nőket érő erőszak tekintetében. A Daphne program 2013. októberében ér véget. Ez egyébként a leginkább kiszolgáltatott nőkre vonatkozott, és természetesen ide tartoznak a fogyatékossággal élő nők is. Úgy vélem, hogy ennek keretein belül is van lehetőségünk arra, hogy felhívjuk a figyelmet a fogyatékossággal élő nők elleni erőszakos cselekményekre. Köszönöm. Köszönöm szépen, visszaadom a szót az előadónak, Vertman asszonynak, tessék. Köszönetet szeretnék mindenkinek mondani a módosítókért és, és a az elmondottakért is, ahogy már elmondtuk korábban, a lehető leggyorsabban próbálunk foglalkozni ezekkel, és a kompromisszumos módosítókat e-mailben kiküldjük. Köszönöm. Oké, då läser jag upp tidtabellen för det här. Köszönöm szépen az előadónak. Nézzük akkor a fontos dátumokat. Október 3-án lesz a szakbizottsági szavazás, a plenáris elé pedig novemberben kerül majd ez a szöveg. Ezek voltak tehát a fontos határidők, és lépjünk is tovább a tízes pontra, szexuális és reproduktív egészség és jogok. Megadom a szót az elnök asszonyunknak, Esztrele asszonynak tessék. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani mindazoknak a kollégáknak, akik, hoz, a kollégáknak, akik hozzájárultak ehhez a munkához. 217 módosító indítvány van, ez is mutatja, hogy mennyire fontos témáról van szó, és hogy a kollégák is mennyire jelentősnek találják ezt. A 217 módosító nagy része elfogadható számomra, és külön szeretném kiemelni a különböző kollégák hozzászólásait, Morán Sártyé asszony módosító indítványait, Garcia Perez asszony módosítóit, Gurmai asszony módosítóit külön köszönöm. Intvelt asszonynak is szeretnék köszönetet mondani, Cornelissen asszonynak, Gustafsson úrnak és Zuber asszonynak szeretnék többek között, köszönetet mondani a benyújtott módosító indítványokért. Úgy gondolom, hogy ezek a módosítók valóban jobbá teszik a szövegemet. Ezek tehát elfogadhatóak számomra, de vannak olyanok is, amelyeket sajnálatos módon nem tudok elfogadni. Azért nem tudom elfogadni ezeket a módosítókat, mert egyszerűen megkérdőjelezik azokat az alapelveket, amelyek mellett mozgok, és olyan jogokat kérdőjeleznek meg, amelyek már elfogadott, elért jogoknak tekinthetőek nemzetközi kötelezettségvállalások kapcsán, vagy világszinten, vagy pedig Európai Uniós szinten. Úgy gondolom, hogy a szexuális és reproduktív jogokat mindenképpen az emberi jogok témakörén belül kell kezelni, ugyanakkor a nemek közötti esélyegyenlőséget is figyelembe kell venni. Vannak azonban olyan módosító indítványok, amelyek visszalépést jelentenének ehhez képest. Visszalépést jelentenének a már elfogadott jogszabályok tekintetében, például az abortuszra vonatkozó jogszabályok tekintetében. Ami az abortuszt illeti, 20 tagállam engedélyezi ezt, a hét fennmaradó közül három Nagy-Britannia, Finország és Ciprus lehetővé teszi korlátozó feltételek mellett az abortuszt, és itt eléggé szabadon értelmezik a korlátozó feltételeket. További három tagállam, Írország, Lengyelország és Luxemburg eléggé szűk korlátozó feltételeket alkalmaz, és Málta az egyetlen olyan tagállam, ahol bármilyen kivétel figyelembevételen nélkül tilos a művi terhesség megszakítás alkalmazása. Vannak tehát restriktívebb és kevésbé restriktív országok. Nagyon sok nő éppen ezért átmegy egy másik tagállamba, amennyiben abortusz szeretne, vagy olyan tagállamba, ahol megengedőbb a szabályozás. Ezek a tiltások azokban a tagállamokban, ahol léteznek, leginkább azokat a nőket érintik, akik a legnehezebb helyzetben vannak, akik a leginkább kiszolgáltatottak, akiknek alacsony az iskolai végzettségük, akiknek kevés pénzük van, olyan nők, akik nem tudnak egyszerűen csak elutazni egy másik Európai Uniós tagállamba annak érdekében, hogy művi terhesség megszakítást kérjenek. Azokra a nőkre is gondolok, mint kiszolgáltatottak, akiknek alacsony az iskolai végzettségük, akik egyáltalán nem is tudják, hogy milyen lehetőségeik vannak, amennyiben nem kíván terhességgel kell szembenézniük. Ez a helyzet pedig oda vezet, hogy az Európai Unión belül a nők közötti esélyek nagyon különbözőek. Ami az abortusz költségét illeti, a WHO adatai szerint nagyon különböző költségekről van szó, akár 10 és az illegális abortuszok esetében a következmények kezelése akár tízszeres költségeket is maga után vonzhat. Aztán térjünk vissza a módosító indítványokra, voltak közöttük olyanok, amelyek ugyanarra vonatkoznak, vagy amelyek teljes mértékben lefedik egymást. És vannak olyan módosító indítványok is, amelyek valószínűleg frakciókon kívül születtek, csak valamelyik frakció képviseli őket. Ezen módosító indítványok egy részével nem tudok egyetérteni, mondanék példákat is, például a szexuális oktatásra vonatkozó módosítókat, természetesen a szexuális oktatásnak az életkornak megfelelően kell alakulnia, és figyelembe kell vennie azt is, hogy lányoknak vagy fiúknak szól ez a, ez a szexuális oktatás. Bármilyen olyan módosító indítványt, amely a szexuális oktatást megkérdőjelezi, és ennek fontosságát megkérdőjelezi, egyszerűen nem tudok elfogadni. vannak olyan módosító intitványok is, amelyek a szexuális egészségre vonatkoznak, és olyanok is, amelyek az egész szövegnek a címét szeretnék megváltoztatni. Én a címhez ragaszkodom, és nem tudom elfogadni azokat a módosítókat, amelyek magát a címet akarják megváltoztatni. Aztán a hivatalos fejlesztési segélyre vonatkozó résznél is voltak módosító indítványok, ezeket sem tudom elfogadni. Ami az ötös milleniumi fejlesztési célt illeti, ide tartoznak a reproduktív jogok, az anyai jogok, a csecsemő és gyermekegészség kérdése. Ezeket a kérdéseket is rendkívül fontosnak tartom. A családtervezést, a terhes gondozást, a sürgősségi segítségnyújtást, a sürgősségi szülőségi beavatkozást, az újszülött ellátást, a születés utáni ellátást, valamint a szexuális úton terjedő betegségek és fertőzések kezelését, ezek mind az ötös milleniumi fejlesztési célhoz tartoznak. Úgy gondolom, hogy mindez jó alap, jó munka alap ahhoz, hogy elkészítsük és el is tudjuk fogadni a kompromisszumos módosítókat. Jó, szerdán lesz a következő ülésük az árnyék jelentéstevőknek, és úgy gondolom, hogy ez tényleg jó alkalom lesz arra, hogy megtaláljuk azokat a kompromisszumos módosítókat, amelyekkel tényleg erősebbé, jobbá tudjuk tenni ezt a szöveget, ki tudjuk szélesíteni ezt a szöveget. Én magam előadóként természetesen arra törekszem, hogy mindazok, akik nyitottak a kompromisszumra, azok számára elfogadható kompromisszumos módosítókat tudjunk kidolgozni, és hogy utána olyan szöveg szülesség, amelyet könnyen elfogad a szakbizottság, és utána majd a plenáris ülés is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy az elnök Gabriel asszonyé most a szó. Köszönöm szépen elnök úr! Szeretném elmondani, hogy természetesen a szexuális és reproduktív egészség és jogok nagyon fontos kérdéskörnek számítanak, és ezek sokszor előkerülnek, de azért ritkán készül ezekről önálló jelentés, ezért szeretnék ezt Eszterel asszonynak gratulálni a bátorságához, hogy ezt a rendkívül nehéz és összetett kérdést így felkarolta, és nagyon örülök annak is, hogy ilyen konstruktív építő jelleggel dolgozik már a munka kezdete óta és most egy olyan részre szeretnék koncentrálni, amit Esztrella asszony is megemlített. Elizabeth Morasártyé kollégámmal ugyanis sok módosító indítványt benyújtottunk, és a fiatalokra, a fiatal lányokra szeretnénk koncentrálni, illetve arra, hogy a szexuális oktatást egy nagyobb keretbe kellene befoglalni a fiatalok számára. Mi úgy gondoljuk, hogy ez rendkívül fontos. Manapság az internethez nagyon könnyű hozzáférni, és itt a fiatalok nagyon sokszor erőszakos, vagy olyan szexuális tartalmakhoz férhetnek hozzá, amely degradáló jellegű, ezért nagyon fontos, hogy olyan fiatalokat is olyan felnőtteket neveljünk, akik tiszteletben tartják a szexuális és reproduktív egészséget és jogokat. Tehát ez a szexuális és érzelmi jellegű oktatás a fiatalok irányában rendkívül fontos, és ezt ki kellene egészíteni azzal, hogy a felnőtteket is, és a szülőket is tanítjuk, és őket is megtanítjuk arra, vagy az ő figyelmüket is felhívjuk arra, hogy a különböző pornográf tartalmak milyen veszélyt jelentetnek a gyermekek számára, és hogy ehhez utána milyen konkrét egészségügyi problémák, konkrétan szexuális úton terjedő fertőzések kapcsolódhatnak. És van egy másik olyan aspektus is, amire szeretnék kitérni, az egészség természetesen tagállami hatáskör, és ezt mi is tudjuk, de az Európai Uniónak mégiscsak ösztönözni kellene a tagállamokat arra, hogy a jó gyakorlatokat, a jó megoldásokat, a kiegyensúlyozott szexuális és reproduktív egészségi politikákat megosszák egymással, és mindannyian tudjuk, hogy a szexuális turizmus is milyen problémákat vet fel aztán az anyák egészségére és az újszülöttek egészségére is szeretnék koncentrálni. Az Európai Uniónak nagyon oda kell figyelnie a gyermekágyi halálra, oda kell figyelniük a csecsemő elhalálozásra is, mert ezek komoly problémák nem egy tagállamban. Azt is láttuk, hogy az Európai Uniós tagországokban sokszor visszalépés következett, és rosszabb statisztikák születtek az elmúlt évtizedben. Folyamatosan vannak olyan törekvések, amelyek arra irányulnak, hogy az anyák kevesebbet legyenek a kórházban a szülés után, hogy minél kevésbé legyen orvosi jellegű a szülés. Ez természetesen részben jó, de azért kockázatokat is rejt magába, úgyhogy itt is meg kellene találni a megfelelő egyensúlyt. Ami az árnyékjelentéstevőket illeti, úgy gondolom, hogy mindenki konstruktív, és biztos vagyok benne, hogy megtaláljuk majd azt a lehetőséget, amely egy kiegyensúlyozott jelentést hoz létre, amely a nőknek, a férfiaknak, a fiataloknak egyaránt megfelel és az érdekét szolgálja. Köszönöm szépen! Ehm, Köszönöm szépen! Én magam is feliratkoztam a hozzászólók listájára, és árnyékjelentéstevőként is közreműködtem a jelentés elkészítésében. Gabriel asszony elmondta, hogy ritkán beszélünk az egész kérdéskörről, előfordul, mint valamely jelentés egy-egy pontja, de most egy egész jelentés szentelünk a témának. És ez nagyon jó dolog, nagyon jó, hogy Etrela asszony készíti, elkészíti ezt a jelentést. Továbbá. Ön azt mondta, hogy sajnos bizonyos kifejezéseket tiszteletben kellett tartania, és ez korlátozta önt, hiszen olyan sok vélemény van ezzel kapcsolatosan, olyan sok látásmód, és igen, fontos ez a kérdés, de szerintem kialakulóban van egy többség. Szerintem ezt alapvető jognak lehet most már tekinteni, vagyis a nőknek maguknak kell tudniuk dönteniük a saját, vagy rendelkezniük a saját testükkel. És éppen ezt mutatja, hogy éppen ez mutatja, hogy milyen sok módosító indítvány érkezett. És ezért olyan kitűnő a jelentés, mert Eszrela asszony kitűnő alappal rendelkezett. Nagyon remélem, hogy közös megoldásokat találunk, kompromisszumos módosításokat ahhoz, hogy jó szövegünk legyen. Még egyszer köszönöm a asszonynak a munkát, és köszönöm mindazoknak, akik módosító indítványt terjesztettek be. Köszönöm. Most pedig a bizottságnak adom meg a szót. El Viekben a bizottság csak egy képviselőjének adom meg a szót, általában ez a szokás, de maga a bizottság kérte, hogy többen szólhassanak hozzá. Nem, nem, közben megváltoztatták a véleményüket. Rendben van. Nos, ahogy kívánják, hogyha van, kívánnak hozzászólni, az is jó, ezt önök döntsék el, önöké a szó. Sajnos a bizottság még nem döntött arról, hogy ki lesz az összekötő, ki tartja kézben ezt a jelentést, elnézést kérünk, de a plenáris ülésig ez eldől. Még nem neveztük ki a felelőst, úgyhogy ebben a stádiumban még nem tudunk hozzászólni. Okay, uh, uh, Tack för den Rendben, köszönöm szépen ezt az információt. Ebben az esetben Eszrela asszonynak visszaadom. Visszadom a szót, vonja le a következtetéseket. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a kollégáknak és Gabriel asszonynak a serkentő, ösztönző jellegű megjegyzéseket, és szeretném elmondani, hogy az én érdekemben is áll, hogy jó konszenzuson alapuló megoldások szülessenek, és ezt fogom szorgalmazni. Olyan megoldásra van szükségünk, amelyet a bizottságunk tagjainak többsége támogatni tud és az Európai Parlament képviselői is, akkor, amikor a plenárison szavazunk a szövegről. Egyetértek mindazzal, ami elhangzott. Egyébként az első hozzászólásomban megemlítettem az, hogy önök olyan módosításokkal éltek, amelyek gazdagítják a jelentésemet, és úgy gondolom, hogy az összes politikai frakció érdekes módosításokat küldött. Éppen ezért az a véleményem, hogy megvannak a feltételek ahhoz, hogy jó végeredmény szülessen. Most az Európai Bizottsághoz intéznék néhány szót. Sajnálatos, hogy az Európai Bizottság nem rendelkezett elég idővel ahhoz, hogy kinevezze a felelősét ennek a dossziénak, és hogy önöknek még mindig nincs mondani valójuk egy igen összetett kérdésnek, ami egyébként vitákat vált ki, viszont nagyon fontos. És remélem, hogy a bizottság hamar túlép ezeken a nehézségeken, és igen gyorsan elérjük azt, hogy párbeszédet folytathassunk a bizottsággal e kérdésekről, mert a bizottság nem engedheti meg magának azt, hogy ne vegyen részt egy vitában, egy szakosodott bizottságban tartott vitában. Egyébként igen ritka, ritkán fordul elő ez az eset, és nagyon meg vagyok lepődve, hiszen rendkívül fontos kérdésről van szó. És elismerem azt, hogy ez vitákat kiváltó kérdés. Nagyon remélem egyébként, hogy a bizottság elkezd foglalkozni a kérdéssel, és kialakítja az álláspontját. Szerdán ülnek össze az árnyék jelentéstevők, és remélem, hogy sikerül fontos kompromisszumos megoldásokat találni, sőt érdekes megoldásokat, és azt is remélem, hogy mindannyian csatlakozni tudunk majd, el tudjuk fogadni ezeket a megoldásokat. Hogyha az árnyék jelentéstevők nem tudnak részt venni ezen az ülésen, akkor kérem, hogy velem lépjenek kapcsolatba azért, hogy kétoldalú megbeszélések során meg tudjunk állapodni. Köszönöm. Ami pedig az ütemtervet illeti, a bizottságunknak szeptember 18-án kell erről szavaznia, a plenárisnak pedig a második októberi ülésszakon kell erről szavaznia, hiszen az a nagy öröm ért bennünket, hogy októberben kétszer is elutazhatunk Strasbourgba. Most pedig befejeztük a tízes pontot, és áttérünk a tizenegyesre. Vi är i den e lite udda... Nos, kicsit furcsa helyzetbe kerültünk, nevezetesen az történt, hogy a következő jelentés előadója nincsen itt, sőt, nincs itt az előadó képviselője sem, és a következő négy napirendi pont előadójai sincsenek itt. Tehát senki nincs, aki be, tudja, be tudna számolni, úgyhogy tartsunk egy 15 perces szünetet, mert van elég időnk. Úgyhogy 15 perc múlva, délután 5 órakor folytatjuk az ülésünket, addig szünetet tartunk. Ja, okej, okay, då så åter... Akkor rendben. Akkor folytatjuk a szakbizottsági ülésünket. 5 óra van. És akkor a 11-es pontra térünk vissza. Dél-Szudánban a fejlesztés és az állam megszilárdítása terén a nemzetközi közösség által tett erőfeszítésekről. Cseskova asszony az előadó, de sajnos nem tudott eljönni ma. Viszont Kirkhope úr ugrik be a helyére, és ő számol be nekünk, önél Uram, köszönöm szépen, elnök úr. Először is elnézést szeretnék kérni kollégám Andrea Cseskova nevében, hogy nem tud itt lenni ma délután, de nyilvánvalóan már tájékoztatta önöket erre. Családi kötelezettségei vannak, de nyilvánvalóan megértik, hogy az évnek ebben az időszakában a beiskolázás és egyéb ügyek elszólították. Megkért, hogy legyek nagyon rövid, úgyhogy rövid leszek. Három olyan terület van, amire szeretett volna rámutatni a véleménnyel kapcsolatban. Tehát ezt megteszem a helyében most az első. Az anyák egészségét illetően, a második a házasságon belüli előszak és a kényszerházasságoknak a kérdése, a harmadik pedig a hívfertőzöttek és az egészségügyi ellátás. Elnök úr, a nők körében a világon a legmagasabb a halandósági arány Szudánban. Ez önmagában is szörnyűséges, de hogyha valaki gyermeket szül Dél-Szudánban, az attól tartok, hogy a legtöbb esetben nem túl boldog esemény, hiszen a legtöbb esetben a szülés során nagyon komoly sérüléseket szereznek a nők, és nagyon nagy a halandóság az anyák és a csecsemők körében. Ez egy olyan dolog, amit mindenképpen szeretett volna kiemelni a kollégám a jelentésben. A következő kérdés a családon belüli erőszak és a kényszerházasság. Ez egy olyan téma, amely gyakran napirenden szerepel ebben a szakbizottságban. A kollégám szeretné biztosítani, hogy ezt a kérdést fölvessük ebben a jelentésben, és üzenetet szeretne küldeni, sürgetni szeretné a dél-szudáni hatóságokat, hogy ismertessük velük, hogy mi itt az Európai Parlamentben és Unióban elítéljük a nők elleni erőszakot és annak eltűrését, és a kényszerházasságokat. Ez egy megdöbbentő eh, dolog a legtöbb ember számára, és az előadó úgy érzi, hogy Dél-Szudánban elfogadhatatlan ennek a gyakorlatnak az alkalmazása, és ezért erre ki kell térnünk. Ezen kívül szeretné megemlíteni a HIV fertőzöttek helyzetét és az egészségügyi ellátást, a prevenciót és a kezeléseket illetően is. Az előadó úgy gondolja, hogy ugyan Dél-Szudán tett előrelépéseket ezen a területen, és ezt üdvözöljük, de az is egyértelmű, hogy még nagyon sok tennivaló van, amíg a nők olyan minőségű ellátást kaphatnak, amire szükség van ennek a betegségnek a kezeléséhez. Szeretne rámutatni arra is, hogy minden kollégának a hozzájárulását szívesen várja, és nagyon szívesen felkarolja ezeket, és szeretne együttműködni a szakbizottsági kollégákkal a jelentéshez beadott módosítókat illetően. Köszönöm, elnök úr. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót a szót kéröknek. de én is szeretnék hozzászólni, mert árnyék jelentéstevője vagyok ennek a jelentésnek. Ahogy ön is mondta Kirkhope úr, nem tud itt lenni az előadóasszony, de árnyék előadóként szeretnénk neki gratulálni, és köszönetet mondani a jelentés tervezetért. A véleményben van néhány nagyon fontos pont, például a nők elleni erőszak, a gyermekkorban kötött kényszerházasságok és a gyermekágyi halandóság. Ahogyan ön is említette, nem csak, hogy el kellene ítélnünk a nők ellen irányuló erőszak minden formáját, de A genitáliák megcsonkításának ügyével is foglalkoznunk kellene ezen belül. A negyedik pontban az előadó megemlíti, hogy a szexuális reproduktív egészségügy mennyire fontos. Ha ezzel a témával foglalkozunk, akkor a társadalom jólétét is javíthatjuk ezzel. Tehát úgy kell tekintenünk a szexuális és reproduktív jogokra, mint a szegénység elleni harc egyik eszközére. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó jelentés, úgyhogy köszönet Cseskova asszonynak. Most pedig nem tudom, a bizottság részéről szeretne valaki hozzászólni? Köszönöm szépen, köszönöm ezeket a javaslatokat, amelyek a nemek közötti egyenlőségre vonatkoznak a dél állam kialakításával kapcsolatosan. Két projektet finanszírozunk Dél-Szudánban. Az egyik a nők elleni erőszak leállítására vonatkozik, a jogokhoz való hozzáférésre, a másik pedig a demokratikus folyamatok erősítése, a nők bevonása címet viseli. Júniusban indult a két projekt, validáltuk az esélyegyenlőséggel kapcsolatos projektet, és reméljük, hogy egyre többen részt vesznek majd ebben a jövőben. A DEFCO szerint a nemek közötti egyenlőség transzverzális kérdés, és nagyon sok eszköz áll rendelkezésre a kormányzás erősítése, a jogok bővítése terén különböző tréningeket is szervezünk, kontaktpontokat hoztunk létre, és szeretnénk, hogyha minden fellépésünkben a nemek közötti egyenlőség helyet kapnak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ha senki nem szeretne hozzászólni ezzel kapcsolatban, akkor Kirkhope úr, esetleg ön? Nem, elnök úr, csak szeretnék még egyszer rámutatni, hogy ez egy olyan téma, amely nagyon fontos. Ma délután viszonylag kevesen vagyunk itt, de szeretném a kollégám üzenetét tényleg átadni, hogy szívesen fogadja a módosítókat, és akik nincsenek itt, remélem azok is megkapják az üzenetet, és átadják nekik. Köszönöm, és köszönöm a bizottságnak is. Elnök, köszönöm. Akkor az ütemtervet illetően. A módosítók utolsó benyújtási határideje szeptember 5-e 12 óra délben, október 3-án szavazunk. A DEVE pedig november 5-én szavaz erről a témáról. Most pedig a 12-es napi rendi pont, az E egészségügyi cselekvési terv 2012-2020 innovatív egészségügyi ellátás 21. században. Roncullé asszony, ön az előadó. Köszönöm, elnök úr. A jelentés az NV bizottság részéről készült, hiszen ők az illetékesek a az egészségügyi ellátás megfelelő biztosításával kapcsolatosan az első projektet 2004-ben indítottuk el, és azóta egy sor kezdeményezést indított a bizottság azért, hogy az elektronikus egészség ügybe induljon Európában, és a tagállamokat ez nagy mértékben érdekelte, ez a kísérleti projekt. A másik kérdés a betegek jogai és a határon átnyúló segítségnyújtás, valamint a 14-es cég, amely elektronikus hálózatot hoz létre, tovább lépést jelent az együttműködés során azért, hogy a szociális és gazdasági előnyöket okozzuk. A jelentős előrelépés ellenére még vannak akadályok azelőtt, hogy igazi érett rendszer jöjjön létre, interoperábilis rendszer Európában, vagyis olyan rendszer, amely mindenütt működik, és ebbe a különböző közhivatalokat is teljes mértékben be kell vonni. A cél az, hogy személyre szabott segítséget nyújtsanak a betegre összpontosítva hatékony módon, olyan módon, hogy a kórházi tartózkodás ideje csökkenjen. Vannak akadályai az elektronikus egészség ügyi cselekvési tervnek, vagyis bizonyos ismeretek hiányoznak, a beteg és a személyzet közötti kapcsolatokat, illetően is gondok vannak a hatékony szolgáltatást illetően, valamint az adatfelhasználás terén is. A beindítás költsége pedig igen magas az elektronikus egészségügyi ellátás terén, de vannak előnyök, amelyeket a cselekvési terben megtalálunk a 2012-2020-as cselekvési terben különböző szolgáltatásokat kívánunk bevezetni, amelyek fontosak lesznek a következő években, vagyis a krónikus betegségek kezelését kívánjuk javítani, a jobb megelőzést, és általában a betegség megelőzés jobb gyakorlatát, a rendszerek hatékonyságát növelve, az innováció segítségével, és maguk a betegek lesznek felelősek E téren, de a határon átnyúló segítségnyújtást is e, javítani kell, egyetemessé kell tenni ezeket a szolgáltatásokat, és e, jogi keretet is ki kell alakítani az elektronikus egészségügyi ellátáshoz. A véleménytervezet különböző javaslatokat tartalmaz, és ez egyébként munkahely potenciált is jelent, a nők hozzáférését javítani kell, a kapcsolatba lépés költségeit csökkenteni, és a nőket ki kell képezni a digitális eszközök használatára, és arra is, hogy az elektronikus nyújtás hogyan javítja az ellátásokat. Ötödikén déli kell leadni a módosító indítványokat. Köszönöm. Kérdezem a bizottságot, hogy Abelász úr hozzá. Abelusz. Merci donc pour, euh, pour... Köszönöm szépen, köszönöm szépen a javaslatokat. Köszönöm a javaslatokat az e egészségügyi cselekvési terv kapcsán. Természetesen a lehetséges kereteken belül, a bizottsági kompetencián belül és a rendelkezésre álló eszközökön belül megpróbáljuk figyelembe venni ezeket a véleményeket. Tudjuk, hogy az egészségügy alapvetően tagállami felelősség, de természetesen az e egészségügyi hálózaton, networkön belül vannak azért közös cselekvéseink is. Megpróbáljuk figyelembe venni a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó aspektust is a különböző politikákban. Voltak olyan javaslatok, amelyek általános problémákra vonatkoznak, például a digitális alfabetizmus megszüntetése, ez olyan probléma, amire mi is szeretnénk koncentrálni a nők esetében, az e egészségügyi páciensek esetében, hogy az informatizált digitális formában hozzáférhető orvosi lehetekhez és információkhoz hozzá tudjanak férni Természetesen nagyon sok munka vár még ránk az egészségügyi rendszerek kifejlesztésében is. Szeretnénk a nővérekre is odafigyelni, és arra, hogy a nővérek is használják ezeket az egészségügyi rendszereket, Úgyhogy az ápolók és nővérek esetében szeretnénk ugye kiterjeszteni ezeket a lehetőségeket, és nyilván az orvosokra is odafigyelünk, és arra is, hogy a lehető legtöbb női orvos dolgozhasson ezekkel a betegekkel. Nem csak az egészségügyi szolgáltatásokra, hanem a szociális szolgáltatásokra is ki kell ezt terjesztenünk, tehát a szociális munkásokra is. Ami a költségeket illeti, vannak ugye az orvosi eszközök, az orvosi műszerek, ezeknek megvan a maguk költsége, illetve a teleorvoslásnak is megvannak a maga költségei. A cselekvési tervnek egyik célja az, hogy nagyobb interoperabilitást tudjon megvalósítani, és így az e-egészségügyi rendszerek összehangolhatóságát növelje, és az ezzel kapcsolatos költségeket csökkentse. Ami a munkába állási lehetőségeket illeti, van itt egy általános probléma. Az általános probléma az, hogy az egészségügyi IKT keretein belül hiányzik a képzett munkaerő, ezért a nőket arra kell ösztönözni, hogy ezeknek az állásoknak az irányába induljanak el, és reméljük akkor így ez a probléma is megoldható lesz. Ezen kívül nagyon sokat dolgozunk még a bizottságon belül a DG Connect-tel együttműködve olyan rendszerek kidolgozásában, amelyek megfelelő monitoringot biztosítanának a politikák végrehajtásának kapcsán, és hogy megnézzük azokat a kérdéseket, amelyek a nemek közötti esélyegyelőségre vonatkoznak, például, hogy megnézzük, hogy a felhasználók keretein belül nagyon nagy a különbség a nők és a férfiak között, és utána ezeket az adatokat is fel tudjuk használni a felülvizsgálatkor, illetve megnézhetjük, hogy hol vannak valóban nagy különbségek a nők és férfiak között az e egészségügy területén. Köszönöm. Tack så mycket för det. Och eh, då frågar jag om eh, fru Köszönöm szépen. Ronzuli asszonyt kérdezem, hogy szeretne még egyszer hozzászólni. Due cose. In effetti sappiamo bene che la, <clears throat> la sanità è igen, igen, köszönöm szépen. Mindannyian tudjuk, hogy az egészségügy alapvetően tagállami hatáskörbe tartozik, de az tény, hogy az Európai Unió Uniónak közösen kell az adminisztratív költségeket csökkentenie, az adminisztrációt egyszerűbbé tennie, méghozzá úgy, hogy az egészségügyi szolgáltatások minősége nem csökken. Az e-egészségügyi ágazatban egyébként nagyon komoly növekedési potenciál is van, ezt sem szabad elfelejteni. A 28 tagállamban 2012-ben a GDP 7,2%-át képviseli, és ez valószínűleg növekedni fog a szociális, gazdasági, kulturális változások miatt, illetve a demográfiai növekedés miatt, és a lakosság előregedése miatt is. Tehát mindezeket a faktorokat figyelembe véve arra kell számítanunk, hogy növekedni fog az egészségügyi költségek aránya. Ráadásul folyamatosan csökken az egészségügyben dolgozók száma, ezért az egészségügyi dolgozóknak komolyabb feladatokat kell ellátniuk, míg az európai polgárok egyre többet várnak az egészségügyi szolgáltatásoktól, és ez mindenképpen ellentmondásokhoz fog vezetni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, ezt a pontot lezártuk. Nézzük most a fontos dátumokat. Mint ahogy Ronzóli asszony is elmondta, a módosítókat szeptember 5-éig déli 12 óráig kell benyújtani. Október 3-án szavaz a szakbizottság, az NV pedig október 17-én. Azt hiszem, hogy akkor most tényleg lezártuk a 12-es rendi pontot, nézzük a 13-ast. A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere, a 2013-as prioritások végrehajtása. Meg is adom a szót Cornelissen asszonynak, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak nagyon röviden szeretném a háttérinformációkat elmondani ebben a kérdésben. Tulajdonképpen nyomon követésről van szó, amelyet már az év eleje óta folytatunk, és mindig van két olyan fontos pillanat, amikor az Európai Parlament elmondhatja a véleményét az európai szemeszter kapcsán. Az egyik ezek közül az, hogy két különböző véleményt elkészít az Econ és az Ampl, méghozzá tavasszal, a tavaszi csúcs előtt, és aztán a következő fontos pillanat pedig az év vége, amikor az ECON elkészít egy jelentést, amihez véleményt készít az EMPL, illetve a mi szakbizottságunk. Ez is egyfajta felülvizsgálata, ellenőrzése annak, hogy a szemeszterrel mi történt a 2013-as évben, és az éves növekedési jelentést is figyelembe kell venni a következő évre nézve, vagyis 2014-re nézve. Ami a mi véleményünket illeti, természetesen mindig, mint mindig, nagyon sok mindent kellett elmondanom, nagyon rövid terjedelemben, és remélem, hogy sok módosító indítványt kapok majd, hogy hogyan tudnánk még erősebbé, még jobbá tenni ezt a szöveget. Amit a legfontosabbnak tartok ebben a véleményben, az az, hogy a nemek esélyegyelőségével kapcsolatban megmaradt az a nagy probléma, ami eddig is létezett. Az elmúlt évben nagyjából ugyanezt a véleményt készítettük el, és sajnos nem sok minden változott. Tehát még mindig nincsen megfelelő felmérés azzal kapcsolatban, hogy a megszorító intézkedések milyen hatással vannak a nők és férfiak esélyegyelőségére. És nincsenek olyan kitételek, amelyek a nemzeti reformprogramokban a tagállamok részéről megfelelően figyelembe vennék a nők és férfiak közötti esélyegyelőséget vannak olyan tagállamok, akik többet beszélnek erről, de a legtöbb tagállam egyáltalán nem említi meg az esélyegyenlőséget, a nemi esélyegyenlőséget a Nemzeti Reformprogramjában. A 2020-as stratégiában sincsenek meg a megfelelő nemekre lebontott nemzeti célkitűzések, nincsenek meg a megfelelő nemekre lebontott statisztikák, így a monitorozás is eléggé problematikus. Amíg nincsenek meg ezek a nemekhez kapcsolódó mutatók, addig nehéz az ország specifikus az országspecifikus ajánlásokat megfogalmazni. Itt akár a gyermekek elhelyezéséről, akár a nők és férfiak közötti esélyegyelőségről, akár az időskorról beszélünk, vagy a munka és a család összeegyeztetéséről ezek az ajánlások nem voltak hatékonyak, és ezeket újra ugyanúgy meg kellett fogalmazni 2013-ban is, mert az elmúlt évben a tagállamok nem jártak el megfelelőképpen. Éppen ezért úgy vélem, hogy a bizottság szállni kicsit erősebben kellene fellépnie, illetve jobban kellene monitoroznia, hogy mit tesznek a tagállamok. Aztán a hatos pontban az érdekelt felek bevonásáról írok, ugyanis 2010 óta nincsen semmilyen összehangolt fellépés a bizottság, illetve a tagállamok részéről, hogy az érdekelt felek bevonását hatékonyabbá tegye és nagyon érdekes lenne, hogy milyen stratégiákat alkalmaznak, esetleg tartatnánk egy meghallgatást az érdekelt felek bevonásával kapcsolatban, de hát ez olyan témakör, amivel kapcsolatban a bizottságnak nincsenek ötletei, nincsenek iránymutatásai, tehát a tagállamoknak nem adnak semmi iránymutatást arra, hogy mondjuk a Nemzeti Reformprogramban hogyan lehetne az érdekelt felek bevonását hatékonyabbá tenni. Tehát semmilyen konkrét stratégia nem született meg azzal kapcsolatban, hogy akár a szemeszter alatt, akár a nemzeti reformprogramban, akár az országspecifikus ajánlásokban hogyan lehetne ösztönözni az érdekelt felek bevonását. Ezeket az irányvonalakat nagyon jó lenne elkészíteni, illetve egy éves meghallgatást is meg kellene szervezni az érdekelt felek bevonásával kapcsolatban ebbe nyilván be kellene vonni magukat, az érdekelt feleket is, azokat is, akik a nemek közötti esélyegyenlőséggel foglalkoznak. És várom a kollégák megjegyzéseit, illetve a bizottság hozzászólását. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nos, hozzászólóké most a mikrofon. Hallottam, hogy azt mondta, hogy szeretné a reagálásokat hallani, tehát a nyári szünet után ez az első ülésünk, sajnos nagyon kevesen vagyunk itt. Hát remélhetőleg ez megváltozik, ahogy az ősz halad előre, úgyhogy ha senki nem szeretne hozzászólni, akkor a bizottság részéről szeretne valaki. Nej, ti är er inte heller. Úgy tűnik nincsen senki, aki szeretne hozzászólni. De igen, Ronculli asszonyon szeretne szólni? Igen. Matéra asszony nevében szeretnék hozzászólni. Matéra asszony, elnézést kér, hogy nem tud itt lenni ma délután. A FEM szakbizottság felszólítja az ECON szakbizottságot, hogy a nemek egyenlőségét vegye figyelembe, amikor a költségvetésről döntenek. Néhány tagállam a nemi aspektus nem vette figyelembe a nemzeti tervekben, pedig nagyon fontos a szociális befogadás, a kutatásfejlesztés területén is. Ezen kívül nagyon fontos, hogy az ilyen irányú célkitűzéseket figyelembe vegyük a az egyedülálló anyák támogatásában, és így tovább. Stratégiai megoldásokra van szükségünk az élet hosszígtartó tartó tanulás területén, a szakmai és családi élet egyensúlyának megteremtésében, különösen az anyák számára. Nagyon sok egyenlőtlenséget egyszerűen nem vesznek figyelembe a jogalkotási munkában. Itt például megemlíteném a nyugdíjak kérdését, itt és specifikus irányvonalakra lenne, irányutatásokra lenne szükség. Ezért adtunk be olyan módosítókat, amelyek azt célozzák, hogy a diszkriminációt csökkentsük. A 2020-as stratégiának az is célja, hogy a nők foglalkoztatottságát 75%-kal növelje, különösen bizonyos korcsoportokban. Annak érdekében, hogy az alacsonyan képzett munkaerőt is munkához juttassa. Tehát a nemi megkülönböztetésnek véget kell vetni a munkaerőpiacon. Figyelembe kell vennünk a bérezések közti különbségeket a nemek között. Intézkedésekre van szükségünk, hogy a család és a szakmai életet a nők ki békíthessék, és minden akadályt el kell távolítanunk, amely a nők útjában áll, hogy a munkaerőpiacra beilleszkedhessenek. Aztán szeretnék foglalkozni a korai iskolai elhagyókkal ennek érdekében is módosítókat adok be, hogy olyan programokat fogadhatunk el, amelyek a korai iskolai elhagyást megakadályozzák. Aztán a nemek közötti bérezések eltérése. A nőket a nőknek sokkal több szociális kihívásra kell megbirkozniuk életük során, ezért aztán ezt a bérezésben is figyelembe kell venni. Köszönöm, Cornelissen asszony, végszó. Igen, csak röviden. Nagyon örülök annak, hogy Matéra asszonyt jól képviselte Roncúli asszony, és azt hiszem, hogy nagyon fontos dolgokat vetett fel, és szívesen felkaroljuk ezeket a véleményben. Várom a módosítókat, és nagyon sajnálom, hogy az Európai Bizottság, amely az egyik olyan intézmény, amelyre számítottam a véleményemben, hogy javíthat a helyzeten, egyszerűen nem jelent meg itt az ülésünkön, de biztos vagyok benne, hogy a jövőben még majd tudok velük egyeztetni. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Ha senki más nem szeretne ezzel kapcsolatban hozzászólni, akkor az ütemterv, módosítók határideje szeptember 4-e, délután 5 óra, tehát szeptember 4-e délután 5 óra, a szakbizottság szeptember 18-án szavaz, az ECON pedig szeptember 30-án. Most pedig a 14-es napi rendi pont következik a munkavállalók szabad mozgásával összefüggésben a munkavállalóknak biztosított jogok gyakorlását megkönnyítő intézkedések. azt mondja, önél szó. Igen, megint itt vagyok. Nagyon örülök annak, hogy a bizottság új jogalkotási javaslatot tett, hogy a migráns munkavállalók megkülönböztetésével leszámoljunk, pedig ez egyre inkább növekszik Európában a válság során, és a populista politikai erők Európában, saját országomban, Hollandiában is egyre erősebbek. Hollandiában is van több párt, amelyről már csak nem is mondhatnám azt, hogy szélsőséges párt lenne, hanem mainstream párt, és mégis teljes mértékben ellenzik a főleg Kelet-Európából érkező munkaerő munkavállalását. Én azt hiszem, hogy a bizottságnak jó itt az alapelképzelése, mi szerint csak egyenlő jogok biztosításával lehet megakadályozni a migráns munkavállalók megkülönböztetését nemzeti szinten. Természetesen nagy a különbség a női és a férfi munkavállalók között, és azokat a szektorokat illetően is, ahol munkát vállalnak, és ennek megfelelően a diszkrimináció jellegét illetően is. Tettem néhány javaslatot ezzel kapcsolatban, hogy felvegyük a harcot a megkülönböztetés ellen. Az egyik fontos dolog, hogy a migráns munkavállalók, különösen a nők, jobb tájékoztatást kellene, hogy kapjanak az őket megillető jogokról. Mert itt kezdődik ez az alapja mindennek, hogy élhessenek ezekkel a jogokkal. A nőknek tudniuk kell, hogy milyen információt kaphatnak lakhatásról, egészségügyi ellátásról, biztonságról, adó kezdvezményekről, a családi élethez kapcsolódó juttatásokról, a gyermekellátásról, az anyasági szabadságról, és így tovább. Nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük azt, hogy az önszerveződési joggal hogyan élhetnek ezek a migráns munkavállalók, hogyan védhetik meg a saját érdekeiket. Különösen a szezonális munkavállalók és a háztartási munkát vállalók, őket különösen érinti ez a kérdés. Aztán figyelembe vettük, ahol erre szükség volt, hogy a nemek közti különbségeket figyelembe kell venni, hiszen ezek a munka, migráns munkavállalók gyakran magukkal viszik a családjukat, és őket is, mint családokat ugyanazok a jogok kell, hogy megillessék, mint a befogadó ország állampolgárait. Számomra nagyon fontos a legális partnerségek elismertetése. Az azonos neműek partneri kapcsolatait is értem. nagyon fontos ez. Ezen kívül vannak olyan emberek, akik szándékosan döntenek úgy, hogy nem kötnek házasságot, hanem partneri viszonyban élnek ha ezt megteszik a saját államukban, akkor ezt el kell, hogy ismerje a többi állam is, illetve azt is, hogy milyen felügyeletet élveznek a gyermekeik felett. Remélem a szakbizottság támogatja ezt, és ha bármit hozzá kell tenni, akkor szívesen várom a módosítókat. Elnök, köszönöm, megjegyzések. Roncúli asszony. Roncúli asszony, önné a szó. Még itt vagyok. Mater asszony nevében ismét. A munkaerőpiac erősítésének egyik pillére a szabad munkavállalás biztosítása, és ennek keretében a nők és férfiak nak a segítése. A 492-es jogszabály 2 per 2011 45-ös cikke megtiltja a nemzeti hovatartozás miatt való megkülönböztetést a munkavállalók között. Különösen azonban problémás azoknak a helyzete, akik migráns munkavállalók és gyakran eltérő vallással vagy nemzetiséggel rendelkeznek. Cornelissen asszonynak a módosítói olyanok, amelyeket nyilván támogatni tudok. Az egyes módosító az hangsúlyozza azt, hogy mennyire fontos a mozgásszabadság és a nők és férfiak közti egyenlőség elve az Unióban. A négyes és ötös módosítót illetően van egy kis problémánk, ezekben ugyanis úttal a, legál, a törvényes élettársi kapcsolatokra. Azt hiszem, hogy ezt illetően nem mi vagyunk az illetékes. A hatos módosítást illetően én nem értek együtt itt a közszolgálati álláshelyekhez való hozzáférés kérdésével. És amely azt mondja, hogy az egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén történő megvalósításáról szóló 2006 per 54 per EK irányelv teljes körű alkalmazását illetően. Én úgy gondolom, hogy az ötös cikket kellene alkalmaznunk, és azt radikálisabban kellene alkalmaznunk. A nemek között közötti megkülönböztetéssel le kell számolnunk, és biztosítanunk kell azt, hogy létezzenek olyan szervezetek, amelyek képviselik ezt az ügyet, és foglalkoznak ezzel. Ami a 19-es és 20-as módosítót illeti, szerintem ezek nem tartoznak ide. A FEM szakbizottságnak nem hatásköre ezt. A 28-as módosító nem egyértelmű, nem egyértelmű, hogy milyen érdekekre utal itt. Köszönöm szépen. Köszönöm. Bauer asszony, tessék. Thank you so much. As you know, I am the reporter of, of this. Uh, Köszönöm. Az EMPL bizottságban én vagyok az előadója ennek a jelentésnek is, figyelembe véve az, hogy olyan a helyzet, mely szerint az összes szabadságjogot illetően a szabad mozgás esetében sokkal alacsonyabb a nők száma, az a nők száma, akik munkát vállalnak másút, mint a férfiak száma. Amire összpontosítunk a jelentésben, az az, hogy tisztázzuk, ez nem a migránsok, a migráció problémája, hanem a mobil munkavállalók problémája, és ezért a megfogalmazást is megváltoztattuk. A másik pedig a kollektív jogorvoslat kérdése. Van egy új ajánlás az EU jogban, hogyha az ajánlást törvénynek tekinthetjük, és ennek célja, hogy kiemelje, kiemeljük azt, hogy a tagállamokat bátorítani kell arra, hogy erősítsék annak lehetőségét, hogy alkalom nyíljon arra, hogy olyan szervezetek szülessenek, jöjjenek létre, amelyek a munkavállalókat képviselik. Gyakorlatból ismeretes, hogy a jogorvoslat igen bonyolult, és éppen ezért szükség van arra, hogy kiemeljük, melyek legyenek azok a szervezetek, amelyek kell, hogy segítsenek. Kiemeltük, hogy kontaktpontokra van szükség, kontaktpont hálózatra, mert ez a jelentés, ez a vélemény arra is összpontosít, arra is rámutat, hogy kinek kell viselnie a fordítás vagy a tolmácsolás költségét. Annak ellenére, hogy sok különböző portál van, weboldal, amelyek ezekkel a kérdésekkel foglalkoznak. A bizottság tervezete kiemeli, hogy ezzel kapcsolatosan sok a megoldatlan kérdés. a, nem is arról van szó, hogy a tagállamoknak mit kellene létrehozni, hanem inkább arról, hogy mely szervek lennének felelősek a tagállamokban ezekért a kérdésekért. Nagyra értékelem a vélemény megközelítését. Rá kell mutatni, hogy a nők számára sokkal nehezebb hogy ezzel a szabadságjoggal éljenek, mert sokkal nehezebb összeegyeztetni számukra a családi életet és a munkát. Mindent megtettünk azért, hogy ezt kiemeljük. Nem lehet minden cikkben kiemelni a nemekkel kapcsolatos kérdéseket, de megpróbáltuk a hatályt tágítani. Vagyis tudjuk, hogy vannak más joganyagok is, a diszkrimináció ellenességgel foglalkozó joganyagok, és a lényeg az, hogy hogyan biztosítsuk azt, hogy ne legyen diszkrimináció más országok állampolgáraival szemben. Rámutatnék még arra, hogy foglalkozik ez a az anyag a bírósági esetekkel is. A 45-ös cikk azzal a szöveggel fejeződik be, hogy a szabadságjog biztosítása korlátozott, csak a privát cégekre korlátozódik, mert ez nem illik az állami vagy a közszolgálatra, de a bírósági ítéletek vagy bírósági ügyek másak, mert Itt arról van szó, hogy a közhatalom gyakorlásával kapcsolatos ügyekre kell csak összpontosítani, és ezt az új információt is bele kívántuk vinni a jelentésbe. Vannak olyan javaslatok, amelyek túllépnek a rendeleten, a rendelet vagy az irányelv hatáján, és vannak olyan módosítások, amelyek más diszkrimináció ellenes irányelvekre vonatkoznak, hiszen itt az állampolgársággal kapcsolatos arra korlátozódik ez a problémakör. Üdvözlöm a munkát, nagyra értékelem, ami engem illet. Megpróbáltam a nemek perspektívájára is összpontosítani, és Figyelembe vettem azokat a javaslatokat, amelyek az irányelv hatája alá tartoznak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig a bizottság képviselőnek, Pierres úrnak megadom a lehetőséget, hogy hozzászóljon. Köszönöm, nagyon rövid leszek. A véleménytervezetet üdvözöljük természetesen, de két kérdést emelnénk ki. Mint tudják, a bizottság ezzel a javaslattal nem kívánja a 492-es rendeletnek a hatáját kibővíteni. Ezzel kapcsolatosan utalnék a hármas módosításra. Itt a 2004 48-as irányelvre történt utalás, és a 37-es, 2004-37-es, bocsánat, 38-as rendelet nem vonatkozik a <clears throat> határon túl munkát vállalókra, vagy pedig a határ menti munkavállalók családjaira. Úgyhogy ezt a, ebből az utalásból, ezt az utalást itt ki kellene venni. Ugyanakkor 12-től 16-ig tartó módosítások az irányelv hatájára vonatkoznak, itt pontosításokkal kell élni. Úgy gondoljuk, hogy ezek többsége, vagy az összes, már benne van a 492-es rendeletben például a szociális előnyök, a bíróság ezt igen tág értelemben definiálja. Itt az a, annak a kockázata áll fenn, hogy ha ezeket a módosításokat, ezek tartalmát figyelembe veszik, akkor ezzel korlátozzuk a szociális előnyök fogalmát. Erre is szeretnénk utalni most. Ezt szeretem volna mondani a szociális előnyökről. Ott van még a foglalkoztatás feltételének fogalma, ez is igen tág fogalom, és ezzel kapcsolatosan is vannak részletek, ami pedig a, az egészségi ellátást és a társadalombiztosítást illeti. Ez a 883-as rendeletben szerepel, a szociális biztonsággal kapcsolatos rendelet. Ezt már lefettük, úgyhogy nem kellene ezt külön megemlíteni, ezeket a jogokat ebben az irányában. Ennyit szerettünk volna mondani. Köszönöm. Köszönöm. Cornelissen asszony néhány záró szót kíván-e mondani? Igen. Nagy érdeklődéssel hallgattam a hozzászólásokat. Az Európai Bizottság bizonyos kockázatokra mutatott rá. Érdemes ezeket közelről megvizsgálni, mert szándékommal ellentétes, hogy bizonyos munkavállalókat kizárjak, vagy pedig a szociális előnyökkel nem megfelelően foglalkozzak, és éppen ezért szeretnék a bizottsággal külön tárgyalni, azért, hogy ezt megoldjuk. Mattera asszony megjegyzései örülök, hogy támogat néhány módosítást, és azokat támogatja, amelyek támogatása nem jelentett nagy meglepetés számomra. Majd még beszélek vele. Bauer asszony igen fontos kérdésekre mutatott rá, vagyis specifikusan jelezni kell, hogy ki miért felelős. Itt valóban van alkalom a javításra, ami pedig a hatályon való túllépést illeti, hogyha jogilag lehetséges ez, és nem jelent hátrányt, akkor ez nem gond számomra. Meglátjuk, hogy mennyire lehet tágítani itt a hatályt, vagy meddig akarjuk tágítani. Szerintem ezzel az irányelvel javítani tudunk a szabad, a munkavállalók szabad mozgásán, és ki tudjuk emelni azt is, hogy a női munkavállalók ebből a szempontból milyen hátrányokkal küzdenek. Úgyhogy várom a további munkát. Köszönöm. Köszönöm mindenkinek. Jelzem a ütemtervet, módosítások leadása legkésőbb szeptember 5 délben kell, hogy történjen, szeptember 5 délig a bizottság október 3-án szavaz, az EMPL bizottság pedig november 5-én fog szavazni. Utolsó napirendi pont, a 15-ös pont következő ülés, szeptember 18-án 9-től 12.30-ig és 15 órától 18 óra 30-ig. Köszönöm mindenkinek, hogy eljött, és kellemes estét kívánok!